Chers collègues, la séance est ouverte. Kedves kollégák, megnyitom a mai ülést. Üdvözlöm Georgieva asszonyt itt a körünkben. Nous percevons ce matin toute la, toute la fébrilité qu'il y a dans cette salle. Láthatják itt a lázas várakozást a teremben. Ez nem véletlen Azért van ez így, mert a 2016-os költségvetés prezentációját fogjuk meghallgatni. Ezt 9 óra 45-kor fogadta el a bizottság ma reggel. Köszönjük Georgieva asszony, hogy minket tisztelt meg azzal, hogy először mutatja be ezt a rendkívül érdekes témát. Szeretném a figyelmükbe idézni, hogy a parlament a Fernandes jelentést nemrégében fogalmazta meg, és ebben kifejezte, hogy milyen prioritásai vannak a 2016-os költségvetésre vonatkozóan, ezt márciusban fogadtuk el. Tegnap egy olyan, munka, olyan ülésre került sor, ahol mind a három intézmény képviseltette magát, a kifizetéseknek szenteltük ezt a témát. 2015-ben elvileg 24,5 milliárdról 20 milliárdra csökkenne a kifizetetlen számlák mennyisége, és aztán 2 milliárdra csökkenne ez 2016 végére. Három oldalú tárgyalásokat folytattunk a kifizetésekről, és ez alapján az a benyomásom alakult ki, hogy idén a kifizetésekről szóló téma nem fogja megkeseríteni és elhalványítani a költségvetési vitát. Éppen erről a költségvetésről fogunk ma beszélni. E-mailben 9 óra 56-kor mindenki kapott, minden költségvetési bizottsági tag kapott egy e-mailt a költségvetési tervezetről, úgyhogy láthatjuk, hogy nagyon komolyan vesznek minket. Köszönöm szépen, ismételten üdvözlöm Önt, Georgie Vasszony, Öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetünk, itt lehetek, és bemutathatom a költségvetés tervezetet nagyon hálásak vagyunk a szakbizottságnak, hogy lehetővé tette, hogy az Európai Parlament azonnal bemutassa a 2016-os javaslatot, miután a bizottság ezt elfogadta. Ugyanis nagy támogatást kaptunk az Európai Parlamenttől az elmúlt években, és számítunk erre a támogatásra a jövőben is. Hadd kezdjem azzal, hogy felvázolom, hogy mi az, ami más a 2016-os költségvetés tervezetben. Először is, ugye ez a harmadik költségvetés az új MFF-ben, de az első tervezete a Juncker Bizottságnak. És ebben az értelemben ez egy fontos lehetőség számunkra, hogy az Európai Bizottság munkahelyteremtésre, növekedésre, igazságoságra és demokratikus változásra irányuló iránymutatásaihoz igazítsuk a költségvetés tervezetet. Támogatjuk a növekedést, az összes tagállam Ciprus kivételével növekedést mutat, és 2016-ban az a vára, várakozásunk az Európai Unióban 2,1%-os növekedés, az eurozónában pedig 1,9%-os növekedés, és az gazdasági fellendülést támogatja ez a költségvetés tervezet is. Különös tekintettel, ami a munkahely, illetve a munkaerőpiac megerősödését illeti. Harmadszor ebben a költségvetésben azon dolgoztunk sokat, hogy az Európai Uniós fellépést támogassuk az új kihívásokra adó, adott válasz tekintetében, és a szomszédos területeken felmerülő válságokra adott válasz ról beszélek, Ukrajna, Szíria, Irak. Ez az instabilitás, ennek ugye hatása van a migrációra, és nyilván önök is tudják, hogy amikor a kifizetési tervről beszéltünk, akkor láttuk, hogy a, a nagyon drámai volt a helyzet a <clears throat> kifizetési előirányzatokkal kapcsolatban a külpolitikában, és itt nagy növekedés, 28%-os növekedés a külpolitikában, a külügyi fellépésben, és 36%-os pedig a migrációs válaszadásban. És végül, de nem utolsó sorban ön is említette, elnök úr, hogy, hogy a 2016-os költségvetésbe eh, be, eh, belevettük a kifizetetlen számlák problémáját. A megegyezésünk a két milliárdról szól, Eh, ebben benne van a 21,5 eh, millió is, eh, tehát a kifizetetlen számlák megoldásáról, kifizetéséről beszélek. A fő számok 153,5 milliárd, Kétek, a kötelezettségvállalások 153,5 milliárd, ez 1,04 százaléka az EU-s GNI-nak. 2015-ös elkötelezettségeket vennénk figyelembe, akkor a 2,4%-os növekedésről beszélhetünk, tehát ha neutralizáljuk az újraprogramozást, hogyha nem neutralizáljuk, akkor csökken. Ugyanis 21 milliárdnyi kötelezettségvállalást ami nem történt meg 2015-ben, ezt, ezt mozdítjuk. A flexibilitás, a rugalmasság a 124 millió, a, a, a, a kötelezettségvállások globális marzsa pedig 351,4 millió. A kifizetések 143,5 milliárd, ez az EU GNI 0,98%-a, ez 1,6%-os növekedést jelent. Itt is következetesek voltunk, e, e, egy megfelelő marsot hagytunk, hogy legyen mozgásterünk, 1,6 milliárd ez a mars, és a rugalmassági eszköz pedig 45,7 millió a kifizetések terén. Nyilván mobilizálnunk kell mindent, hogy a szükségleteknek megfeleljünk, főleg ami a bevándorlási nyomást illeti. A költségvetési prioritások, ezt említettem már kezdetben is, e, Igazítottuk a költségvetést ahhoz az iránymutatáshoz, amelyet önök is támogattak, több munkahely, növekedés, beruházás, támogatjuk az európai gazdaság e, fellendülését. 66, az 66%-a erre irányul. FC, Horizon 2020, a Connecting Europe Facility, az energia unió a digitális egységes piac és az ifjúsági <clears throat> foglalkoztatási kezdeményezés. Szeretnénk a belső piacot elmélyíteni és kiterjeszteni, hiszen tudjuk, hogy a versenyképességünk fő forrása ez. Másodszor a globális Európa megerősítése, a migrációval való szembenézés, a 3E eh, megvalósulása, a, a harmadik fejezet növekszik, illetve a negyedik fejezetre eh, szánt pénzek is növekednek, és a polgárok azt várják tőlünk, hogy felelősen gazdálkodjunk a pénzükkel. Úgyhogy most már negyedik éve folytatjuk az 1%-os munkatársi állomány csökkentést. Nyilván önök is tudják, a szakbizottságban megvalósult korábbi felépéseimből hatékonysági mutatókat készítünk, tanulmányokat készítünk, hogy a munkánkat jobban tudjuk végezni, és kevesebb forrással többet érjünk el a fenntartható költségvetés útján vagyunk. Igyekeztünk az MFF-ben szép fokozatos átállást megvalósítani, és megérte ezen törni a fejünket, mert most már fenntarthatóbb a költségvetésünk. Hova megy a pénz 2016-ban? Mire fordítjuk? Elnézést, tudom, hogy nagyon fájdalmas ezt kisilabizálni, ezt a táblázatot, de hát ki is nyomtattuk mindenkinek, úgyhogy meg tudják nézni a dossziéjukban. A 2015-ös költségvetéshez képesti változást is itt megmutatjuk. A, kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok szerepelnek itt a különböző fejezetekben, és a 2015-höz való viszonya ezeknek a számoknak. Nagyon fontos itt a kiigazítás, hiszen a 2015-ös évben egy nagy lendületet kaptunk a költségvetés módosítás Na köszönhetően, amikor a 2014-ről a 21 milliárdot átvittük 2015-re előirányzatban, kötelezettségvállalásban. A kötelezettségvállalásokban, de szinte minden fejezetben növekedés van, és szinte minden fejezetben növekedés van a kifizetések terén is. És ez az újraprogramozás a semlegesített újraprogramozásnak köszönhető. Úgy tűnik, hogy kb. 16%-kal csökkennek a kötele, az előirányzatok a semlegesített reprogramozásnak, újraprogramozásnak köszönhetően, de amit itt látnak ebben az kiigazított táblázatban, pirossal a 2014-ről 2015-re átirányított előirányzatok figyelembevételével történtek meg itt a, történtek itt meg a számítások, és ennek figyelembevételével mutatjuk a 2015 és 16 közötti különbséget, mert ez egy szokatlan gyakorlat. Összességében 2,4%-os növekedés van az előirányzatokban, és 1,6%-os növekedés a kifizetésben. Ez nagyon kicsi növekedés, de legalább egészségesebb a költségvetés. És itt pedig a marzsokat láthatják amelyeket a kifizetések előirányzatokban és az kötelezettségvásár előirányzatokban határoztunk meg. A 2014 és a 2015-ös költségvetés után az Európai Bizottság vállalta azt, hogy 2016-ban prudens költségvetés készül, ahol lesz megfelelő marzs, ahol a marzsot nem használjuk ki már előre, és ez meg is történt. Az Európai Bizottság szolgálatainak szeretnék köszönetet mondani ezért. Nagyon komoly munkát végeztek. Elnök úr, ön ragaszkodott ahhoz, hogy javítjuk a kifizetési előremutatásainkat, mert így ezzel, és ez kifizetődött, mert kiegyensúlyozottabb perspektívát vázolhatunk itt fel. Na most nézzük meg a kifizetési eh, előirányzatokat. Megfelelő előrelépést mutat ez a táblázat, az új programok lassan beindulnak, a régi programok pedig lassan eh, lezárulnak. Nagyon fontos az, hogy ez a eh, régi programokról az új programokra való átállás szépen lépésőzetesen megtörténik. Mert ha nem, törik, nem történik meg, eh, akkor a jó-jó effektus beindul, és eh, tudni fogjuk, hogy megint csak, tudhatjuk, hogy megint csak eh, egy halom kifizetetlen számla marad az asztalunkon. Úgyhogy 80%-os növekedés látható az új programokban a a kifizetési előrányzatokban a 2015-ös évhez képest. ...2016-ban az új programok 39%-ot tesznek ki, 2015-ben ez 22% volt, és a költségvetés prudens végrehajtása mellett tettük le a garast, hogy a régi programok kellemetlen abtrupt lezárása ne történj, ne jelentsen problémát. Aztán az igazgatási kiadások intézményeként a következő ábra az Európai Bizottság 1,5%-os növekedést mutat a tanácsban és a Gazdasági és Szociális Bizottságban nagyon korlátozott a növekedés, aztán van jogos növekedés, például a bíróság esetében, ahol a bírák számának, számának növekedése miatt került sor erre az ugrásszerű növekedésre, az EKS-ben szintén ugrásszerű növekedésről beszélhetünk, hiszen a szomszédságunkban nagyon nagy a nyugtalanság, instabilitás, turbulenciák vannak, úgyhogy itt több feladatot kellett ellátni. Például Iránban egy delegációt állítottunk fel, illetve magadisúban is lesz egy delegáció, a legújabb döntés értelmében. A mogadisúi delegáció azonban nagyon drága a biztonsági intézkedések miatt. Az EKS-t arra kértük, hogy legyenek nagyon elővigyázatosak, és igyekezzenek több pénzt megtakarítani, mert a jövőben nem szeretnénk ezeket a növekedéseket fenntartani. Természetesen egyes területeken, egyes ügynökségekben, például a Frontex esetében, amely ugye migrációval foglalkozik, ezek nagy nyomás alatt vannak, ez érthető, ez számunkra is politikai prioritás ennek megoldása. Nem magyarázgatom tovább ezt a diát. Természetesen nagyon hálásak lennénk a parlamentnek, hogyha igyekeznének ők is korlátozni az administratív kiadások növekedését. Mi várható? A tanács és az Európai Parlament olvasatára kerül most sor. Az év során a szükségleteknek megfelelően, az elvárásoknak megfelelően igazítjuk még a költségvetést, ugye a mezőgazdasági kiadások módosítása megtörténik majd. A oldalú egyeztetést és a speciális intézményközi megállapodást szeretnénk teljes mértékben kihasználni. Ami az ügynökségeket illeti, nagyon fontos az együttműködés. Meg vagyok győződve arról, hogy meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk az ügynökségeket a különböző fejezetekbe berendelni, és ennek megfelelően kezelni a költségvetésben. Egyes ügynökségek, amelyeknek vannak saját bevételeik, ezeknek más a növekedésük, mint az többi ügynökségnek, ahol adminisztratív módon határozzuk ezeknek meg a kiadásainak a növekedését. Hogyha az ügynökségekre teljesítménymutatókat határozunk meg, szigorú teljesítménymutatókat és iránymutatásokat adunk nekik arra, hogy hogyan lehet ezt a növekedést kezelni, akkor szerintem jobb képet kapunk. Egyes ügynökségekben az üzleti klíma, vagy a más külső hatások is hatása vannak az ügynökség kiadására és munkájára, például a migráció a Frontexére. Amit azonban nem engedhetünk meg magunknak, az az, hogy egy egységes megoldást kényszerítsünk rá minden ügynökségre mert ez az egyes ügynökségek feladatait, vagy ügynökségek munkavégzését korlátozza. Tulajdonképpen csak annyit szerettem volna mondani, hogy az intézmény közé meg, párbeszédet is kihasználjuk arra, hogy ezeket a módosításokat elvégezzük. Aztán október 29 29-től november 18-ig lesz a költségvetési tárgyalások időszaka, és szeretnénk jól kihasználni ezt az időt, hogy még akár az utolsó napon is intenzíven dolgozni, még az november 18 éjfél előttig. Köszönöm szépen mindenkinek a lehetőséget, hogy bemutathattam a költségvetés tervezetet. Szilvánius úr itt van mellettem, és segít nekem, hogy megválaszoljam a részletekbe menő kérdéseket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, hogy bemutatta nekünk a költségvetés tervezetet. Úgy látom, hogy nagyon büszke erre a költségvetés tervezetre. Ugye, ugyanis ez az első költségvetés tervezet, amit ön készít, úgyhogy nyilván joggal büszke rá, éreztük a lelkesedést az előadásában. Köszönjük szépen, tehát úgy értettem, hogy ugye itt a kötelezettség, kötelezettségük az, hogy Ugye az elsőleges feladat az, hogy tájékoztasson bennünket, de mégis 11 óra körül el kell mennie, ezt erről tájékoztattak engem, akkor ezt igyekszünk figyelembe venni a hozzászólások során. Ez a költségvetés stratégiai beruházásokat is tartalmaz, az ügynökségeket is említette, tegnap is beszéltünk erről, de még lesznek más lehetőségek is a véleménycserére. Most először a koordinátoroknak fogom megadni a szót, először Fernández úrnak. Eh, Köszönöm szépen. vice Presidente, és eh, je passe... Üdvözlöm az alelnök asszonyt, és ha megengedik, portugálul folytatom. Eh, Köszönöm szépen. Az összes kollega nevében szeretnék különös tekintettel gratulálni önnek és a bizottság elnökének is nagyon hosszú egyeztetéseket tartottunk az FC kapcsán. Mindannyian arra törekszünk itt, hogy ezen költségvetés témájában a lehető legjobbat érjük el az Európai Unió számára. Minden évben el kell mondanunk, hogy korlátozott a költségvetés, ezt korlátozzák a szerződések, a többéves pénzügyi keret, sohasem lesz egy nagy terjedelmű költségvetés. A kifizetések esetében a GNI kevesebb mint 1%-át teszi ki a költségvetés, 0,95%-ról van szó. És a kötelezettségvállalások témájában is kevesebb, mint 1%-ról van szó. Éppen ezért ez már önmagában is elmagyarázza, hogy milyen korlátozott ez a költségvetés. Ha például összevegyük az USA költségvetésével, amely a GDP 20%-át teszi ki. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy jelentéktelen lenne ez a költségvetés. A kifizetések esetében 153,5 milliárdról van szó, a kifizetéseknél 143,5 milliárdról, tehát ehhez hatékony gazdálkodásra van szükség. Örülök annak, hogy ez a költségvetés figyelembe veszi a beruházásokat, aki a, például ami a az igazgatási kiadásokat illeti, figyelembe veszi az Európai Parlament kiadásait is. A foglalkoztatást például prioritásként tesz, prioritásnak tekinti, főleg a kis és középvállalkozásokat és figyelembe veszi a 3E kezdeményezést. Ebben a tekintetben tehát az emelkedés az egy a fejezetben, ahol nagyon fontos programok figyelhetők meg, például a munkahelyteremtés tekintetében jelentős, és ugyanígy a kötelezettségvállások témájában is ez a fejezet jelentős emelkedést mutat az egy a oszlopban. Ugyanígy nagyon fontos a belső szolidaritás is. A 3E a foglalkoztatás mellett a belső szolidaritás is rendkívül fontos, és ebben az értelemben az 1B fejezet, ahol nagyon fontos politikák húzódnak meg, amelyek szintén hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez. Örvendetes, és örülök annak a ténynek, hogy itt a kötelezettségvállások tekintetében növekedés figyelhető meg, Ugyanakkor, hogyha 2015-höz képest a kifizetések csökkenése pozitív, ezt felül kell vizsgálnunk. Ami a többi prioritást illeti, ugye a külső szolidaritás, itt is örvendetes, a harmadik fejezetben, ugye a biztonság és az állampolgárság tekintetében a jelentős növekedés valamint a globális Európa fejezetnél megfigyelhető növekedés is. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió sohasem feledkezzen meg ezen szolidaritásról, és éppen ezért ezt a szolidaritást konkrét cselekvésé kell változtatni. A költségvetési növekedés a harmadik fejezetben 16,1%-os növekedést mutat a kifizetéseknél, ez az egyik legjelentősebb emelkedés. 28,5% a globális Európa esetében a növekedés, ebből is látható, hogy Európa odafigyel arra, hogy mi történik a környezetében, a földközi tenger térségében a humanitárius válságokra odafigyel Európa, illetve arra, hogy mi történik Ukrajnában. Ezzel az ismertetésre ugye nem kaptunk részletes adatokat, ezért nem is tudunk jelenleg még véleményt formálni arról, hogy a különböző költségvetési sorok hogyan alakulnak és hogyan hatnak ezek a programokra. Nem tudjuk, hogy mi történik a Frontex-szel, nem tudjuk azt sem, hogy mi történik az összes többi program esetében, amelyek ezen fejezetekkel kapcsolatosak úgyhogy ehhez egy mélyen szántóbb elemzésre lesz szükség. Ugyanígy az FC hatása, illetve a Juncker terv esetében is még folyik ez a hatás értékelés, úgyhogy remélhetőleg sikerül majd az FC kérdésében kompromisszumra jutni. Minden esetre Örülök ennek az ismertetésnek. Szükséges lesz egy részletesebb elemzés, de figyelembe kell vegyük azt, hogy a költségvetés korlátozott. És az, amit mi megtehetünk annak érdekében, hogy az MFF keretében vállalt kötelezettségvállásainkat teljesítsük, mindent meg fogunk tenni, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a rugalmasság eszközével éljünk ugyanis ez a parlament elfogadta ezt a éves pénzügyi keretet azzal a feltétellel, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a rugalmasságot és a rugalmasság eszközeit. Éppen ezért emlékeztetnünk kell mindenkit erre. Állandó jelleggel fel kell hívjuk a tanács figyelmét azon kötelezettségvállásokra, amelyeket felvállalt ezen a területen és eh, mindaz, ami a több éves pénzügyi keretben szerepel a kötelezettségvállalások terén, mindaz, ami ott eh, szerepel, az nem eh, friss pénz. Itt olyan pontokról, olyan összegekről van szó, amelyeket elfogadtunk, jóvá hagytunk, éppen ezért ezeket fel kell használni. Többször elmondtam már, amit azt hiszem, hogy nem szükséges megemlíteni. Pacta sunt servanda, a kompromisszumokat, a megállapodásokat azért kötjük, hogy azokat teljesítsük is. Ezt az állampolgárok is elvárják tőlünk. És a parlament ugyanezt követeli meg a partnereitől is, amit saját magára nézve kötelezőnek tekint. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Döbré úr, ön a jelentéstevő, kíván-e hozzászólni? ugye az egyéb szekcióknak ön, az egyéb szakaszoknak ön a jelentéstevője. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Én azt hittem, hogy először Guardia Szabalasszony jön, de mindegy. Köszönöm szépen, alelnök asszony. Én nem vagyok költségvetési, költségvetési integrista, viszont nagyon fontos számomra az, hogy komolyan lehessen venni az intézmények költségvetés tervezetét, tehát ez a legfontosabb számomra, és azt hiszem, hogy a kollégák számára is ez a legfontosabb. Reagálnék arra a költségvetés tervezetre, amit az imént prezentált. Látható, egyértelmű, hogy komoly erőfeszítéseket tettek. Ez a költségvetés, tehát egy újfajta megközelítés. Lenne néhány észrevételem. Ami a marzsokat illeti, ez egy elég nagy marzs. Elképzelhető, hogy vannak jelenleg folyamatban lévő tárgyalások például, például a stratégiai befektetési alapról. Azt hiszem tehát, hogy van még marzs, és ezt hasznosan lehetne felhasználni olyan dolgokra, amiről az Európai Parlament is elmondta már a véleményét, tehát az aggodalmainkat meg lehetne oldani. A 2016-os prioritásoknál olvasható, hogy több munkahelyet szeretnének létrehozni, növekedés, illetve beruházás. Itt van a Horizont 2020, a Connecting Europe Facility, mindent megtettek azért a márzsok figyelembevételével, hogy amit prioritásnak számít, azt meg, ami prioritásnak számít, azt meg is tudják valósítani a költségvetésből. Aztán az 5%-os csökkentéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nagyon világosan kell beszélnünk. Ez a csökkentés a személyzetre vonatkozik, tehát azokra a munkatársakra, akik ma alkalmazásban vannak, és úgy gondolom, hogy ez az összes európai intézményre kell, hogy vonatkozzon, az Európai Parlamentre is vonatkozik. De hogyha vannak új prioritásaik, ön is beszámolt arra, hogy vannak teljesen új prioritásaik, akkor bizonyos intézményeknek van némi mozgástere azzal kapcsolatban, hogy hogyan alkalmazzák, vagy kiket az munkatársakat, vagy kiknek másoknak, nincs erre lehetőségük. Tehát nem tudom, hogy át, nem kéne felülvizsgálni ezt az 5%-os csökkentést. Tudom, hogy az ügynökségekkel kapcsolatban például vannak egyéb elképzeléseik is. Talán ezt meg kéne vitatni. Örülök annak, hogy a hármas fejezetben komoly erőfeszítéseket tettek, ugye ez a biztonságról szól. Az, amit idén tettünk a 2015-ös költségvetésben, az túlságosan korlátozott, hiszen az év végéig még nagyon komoly dolgokat vagy problémákat kell megoldani, és ez így lesz 2016-ban is négyes fejezet. Itt is több gondolatom van, lesz majd, vagy megkérdezik majd a parlament véleményét is. Lesz azt hiszem egy olyan delegáció is, amely folyamatosan foglalkozik a felmerülő problémákkal. Ez egy jó ötlet, és ez jó, jót tesz a mobilizációnak is. Elnök úr, ezt szerettem volna most elmondani de még lesznek észrevételeim, vagy akár kritikáim is, ahogy jobban megismerkedem majd ezzel az anyaggal. Elnök, köszönöm szépen! Köszönöm, hogy támogatja, vagy támogatta Fernández úr azt az álmot, amit egészen ma reggelig dédelgettünk. Aztán a stratégiai a stratégia alap garanciájáról is ez a véleményük. Guardia Szabálasszony következik. Köszönöm, elnök úr. Sajnálom, kár, hogy nem adta meg a szót az imént, mert akkor nem kellene megismételnem most, ami elhangzott, ugyanis az adatok ismeretében azt hiszem, hogy ennél többet nem igen lehet elmondani. Én a marzsokra szerettem volna kitérni, hiszen mindannyian ugye párhuzamosan az FC-re gondolunk, és ez a 220 milliárd azt hiszem, hogy egy olyan összeg, amiből valamennyit azért az EFSZ-re is fordíthatnánk. A parlament, illetve a bizottság szerzett már tapasztalatokat, de azért nem hiszem, hogy 220 milliós marzsot felhasznált volna a bizottság valaha erre, tehát azt hiszem, hogy bőven van pénz, amit az EFSZ-re lehetne fordítani. Ez egy prioritás egyébként, persze vannak egyéb politikák is, amelyek fontosak. Hogyha elolvassuk azt a dokumentumot, amelyben ugye a prioritásokról beszél, beruházásokról, munkahelyekről, pontosan ezek a parlament prioritásai is, és pontosan ez az, amiről szavaztunk az általános iránymutatások témájában. Aztán, hogyha kicsit eh, belássuk magunkat a részletekbe, akkor ugye az EFSZ-ről beszél, a Horizon 2020, a Connecting Europe Facility, amelyek ugye az FC áldozataivá váltak, hát felmerülnek bennem bizonyos kételyek, és felhívta, feltűnt az is, hogy ugye említi a Youth Employment Initiative-et, ezt a kezdeményezést, nincs most időnk, hogy belemenjünk a részletekbe, de átnéztem ezt a dokumentumot, és hogyha megnézem az erre elkülönített sort, itt semmi újdonság nem szerepel, a kötelezettségvállások terén nulla euró szerepel, ha nem tévedek, persze lehet, hogy én tévedtem, mert túl gyorsan kerestem az információt, de ott vannak aztán a kifizetések, amelyek 2014-15-ből származnak, de semmi új nem szerepel az ifjúsági garancia kezdeményezésnél. 2016-ra nézve, hát ez egy kicsit kevésnek tűnik számomra, hogy óvatosan fogalmazzak. Remélem, hogy ez egy tévedés a költségvetésben, a többi pedig valóban a prioritásokat tükrözi, és ezek majd szerepelnek a költségvetésben is, ugye a migrációs nyomás és mindaz, ami a 3-as, 4-es kategóriában szerepel, mindig is prioritás volt. Ezek voltak azok a fejezetek, amely történetileg is alufinanszírozottak voltak az európai költségvetésben, mindig is, és ha megnézzük a nagy összegeket, akkor néha akár egy 12%-os növekedés is tapasztalható. Ez egy nagyon nagy előrelépés valóban, de bele kell mennünk a részletekbe is, hogy megállapítsuk, hogy valóban összhangban vannak-e a számokkal a prioritások, mert marketing szempontjából ez lehet, hogy jó, de nem egy olyan költségvetés ez, amelyet az Európai Parlament kért. Remélhetőleg gyorsan meg tudunk állapodni a beruházási alap, az alappal, és akkor tisztázódnak az összegek, és akkor meglátjuk majd, hogy a Connecting Europe facility ez érinti-e, és így remélhetőleg akkor a költségvetési eljárás keretében a csökkentéseket is korrigálni tudjuk. Köszönöm, ennyi lett volna. Merci, madame. Je poursuis avec... Köszönöm szépen. Folytassuk a többi koordinátorral. Irgada asszony, talán úr, Ashworth úr, aki Colmel urat helyettesíti. Elnézést kérek, uraim. Yes, President. Um, Commissioner, I want to thank you. Tisztelt biztos asszony, szeretnék köszönetet mondani önnek azért, hogy bemutatta a költségvetés tervezetet. Nagyon bátorított engem ez a, ez a tény. Két észrevételt írtam le. Egyik az egyik az, hogy jobb összpontosítás, jobb fegyelem, és ez nagyon jó, mindig is erre vártam, hála ezért önnek. Ami a jobb összpontosítást, vagy fókuszálást illeti, valóban az az ön célja is, amit mit szeretnünk, mi szeretnünk volna elérni, hogy kevesebbel többet érünk el. Ezeket a kihívásokat, ezekkel a kihívásokkal felvette a a lépést, a migráció, a munkahelyek teremtése. Nagyon örülök annak, hogy foglalkozott ezzel a költségvetés tervezetben. De azt hiszem, hogy egyéb kérdéseket is meg kéne tárgyalni, például ügynökségek problémái. Erre is utalt. Aztán fegyelem. Örültem annak, amit mondott a kifizetetlen számlákról. Javaslata is voltak hogy két milliárdra csökkentsük a kifizetetlen számlák arányát 2016 végéig. Ez nagyon optimista elképzelés, sok szerencsét hozzá, de azt hiszem az élet ennyire azért nem könnyű. Lehet, hogy lesznek majd itt apró bukkanók, de remélem sikeresen elérik ezt a célt majd. Nagy szükségünk lenne rá. Van még egy dolog, amit szerettem volna mondani. A ralog kérdése megmaradt. Tudom, hogy erről már beszéltünk, de a Költségvetési Bizottság tagjait érdekelni az, hogy mi a fenntartható ralok szintje. Jó lenne, hogy ezzel kapcsolatban újabb előrejelzéseket kapnánk. Hogyan fog ez alakulni, ez a RAL szint a jövőben? Azt szerettem volna még mondani, hogy a tagállamok szerepét kéne itt megnövelni, mert hogyha a tagállamokat rá tudjuk erre, arra venni, hogy fegyelmezettebbek legyenek, akkor jobb lesz az előrejelzés is, és ezzel e, sokat segítünk a fegyelmezett, fegyelmezettségén. Aztán az FC kérdése, a kollégák is beszéltek erről, illetve a marzsokról is. Ezek mindenképpen jó hatása lesznek az FC-re, de az ördög a részletekben van, meg kell nézni, hogy hogyan alakulnak a tárgyalások. Még egy dolog, nagyon udvariasan tárta elénk ezt a kihívást, az igazgatási költségek ellenőrzése. Tényleg nagyon tapintatosan mondta azt, hogy a többi intézmény ezt képes elérni, akkor a parlament vajon nem? Vajon miért nem? Köszönöm, biztos asszony. Igen, jobb összpontosítás, jobb figyel- fegyelem. Köszönjük. Elnök, köszönöm. Reál asszony. I'd like to thank you for that presentation. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani a bemutatóért, és csatlakozom az előttem szólókhoz, várjuk a, az, hogy szorosabban megismerjük, közelebbről megismerjük ezt a költségvetést. Ami a speciális eszközöket illeti, pontosan milyen eszközökről van szó, másodszor pedig a természeti erőforrások, a halászat kérdése, itt is nagyon fontos hogy részletek hiányoznak, és ami a Juncker tervet illeti, reméljük, hogy ez, ezzel a Juncker tervvel majd sikerül azokat a hézagokat kitölteni, amelyek maradtak a Connecting Europe Facility és egyéb programok után. Köszönöm szépen, sajnos nem halljuk az elnököt. Thank you. Köszönöm szépen, biztos asszony. Ön már hallotta az előttem eh, szólókat, akik gratuláltak ezért ehhez a kiváló költségvetés tervezethez és az ön munkájához. Mit mondhatok? Én csak eh, csatlakozni tudok hozzájuk. Három apróságot szeretnék eh, kérdezni, illetve három kis megjegyzésem lenne. Lehet, hogy nem beszélt erről, vagy csak én nem hallottam, de a költségvetés zöldítése fontos lenne, erre van még elég ideje. Mi az a minimum, amit szeretnének elérni, ami számomra minimális elvárás, ha megnézem az ITER programot, illetve a francia a franciaországi nukleáris terveket, hát hogyha ez egy kicsit korlátozódna, az már nagy örömet okozna nekem. Nem igazán értem, hogy ez a stratégiai beruházási terv és a 2016-os költségvetés hogyan kapcsolódnak össze, ahogy Esfordul is mondta, többet akarnak elérni kevesebb pénze. Harmadszor pedig Hogyha jól értettem, a bevándorlási nyomás miatt a többlet kiadások egy kicsit kiegyensúlyozatlanak tűnnek számomra. Akik a biztonságot tartják elsődlegesnek, azoknak nyilván tetszik ez a költségvetés, de úgy tűnik, hogy a legális bevándorlásra célzott összegek, vagy ennek támogatására célzott összegek, mintha csökkennének. A tanácsadóim is megnézték a táblázatokat, de hogyha nincs igazunk, akkor annál jobb. De nekem legalábbis e, ez a benyomásom. Ki az, aki itt mikrofonon kívül kiabál nekem? Holmájer asszony. Látják tehát, hogy egy kicsit összekeveredtem, hogy most itt mi van ezek mögött, a számok mögött, de nagyon nagy bizalommal fordulok önök, önhöz, hogy majd tisztázza. Geyer úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen Gergőva asszonynak, hogy a 2016-os költségvetés kulcsfontosságú számait bemutatta. Először is két kérdésem lenne a számokkal kapcsolatban, aztán lesz még néhány megjegyzésem is. A hatos és a hetes oldalon úgy értettem, és ön ezt hangsúlyozta is, hogy a piros, tehát a hetedik oldalon a piros oszlop a lényegi oszlop, tehát a 2015-ös költségvetési év különleges hatásait neutralizáljuk. Ezek a különleges hatások abban mutatkoznak meg, hogy a 2014-es költségvetési kötelezettségvállalásokat átvittük 2015-re, tehát ez egy egyszeri esemény, és akkor ezzel 2,4%-kal növekszik a kötelezettségvállalás, és 1,6%-kal kifizetés, ha ezt neutralizáljuk. Na most, de még mindig 10 milliárd A költségvetési, tavaly nagyon nehéz költségvetési tárgyalások voltak, e, úgyhogy e, azt szeretném tudni, hogy ezt hogyan fogják megoldani. Továbbra is küzdünk és igyekszünk megoldani a kifizetetlen számlák kérdését. Hogyha csak a számokat nézem, akkor felmerül a kérdés, hogy 10 milliárddal térnek el a kötelezettségvállalások és a kifizetések. Ez hogyan ö, valósulhat meg, ez, vagy ez hogyan történhet? Hogy fogjuk ezt áthidalni? Lehet, hogy egy kicsit kevesebb kifizetetlen számlát ö, fizetünk ki, mint amit lehetett volna. Németországban azt szoktuk mondani, hogy a költségvetés az a ö, politika számokra lefordítva. Hogyha ez az alap, eh, ki vagy a kiinduló pont, akkor látjuk ugye, hogy a 3-as és 4-es fejezetben növekedik a költségvetés, biztonság, eh, polgárság, eh, globális Európa, tehát látjuk, hogy az Európai Unió nagy kihívások előtt áll, és ezt követi a költségvetés. Ezt helyesnek tartom. A következő lépés az, hogy a tanács is megnézi ezeket a számokat, és két dolog izgalmas számomra. Egyrészt emlékszik-e majd még arra, amit tegnap ígért a kifizetési válság megoldására? Megszoktuk már, hogy a tanács egy mai ígéretet 24 óra elteltével egy másik tanácsi formátumban bár máshogy értelmez. A tanácsot azonban figyelmeztetni szeretném, hogyha ez mind igaz, amit a, amiről beszéltünk a kifizetési válsággal kapcsolatban, és hogyha figyelembe veszük ezeket az Európai Uniós politikai kihívásokat, akkor a tanács nem engedheti meg magának, hogy fűnyíróval megy végig a költségvetésen, és mindenhol megnyírbálja nagy izgalommal várom, hogy a tegnapi tárgyalások után a tanács az Európai Bizottság javaslatát megismerve, emlékszik -e még arra, amiről beszéltünk a kifizetési válsággal kapcsolatos megbeszéléseinkre, és az Európai Unió előtt álló politikai kihívásokat visszatükrözi-e majd a tanácsi döntés. Az Európai Parlament tehát izgalommal várja a híreket a tanácsból. Georgieva asszony, nagyon örülök annak, amit mondott az ügynökségekről. Csak támogatni tudom azt, hogy nem lehet az ügynökségeket mind egy kalap alá venni. A kollégák számára is világosá szeretném tenni, hogy van számos ipar által finanszírozott ügynökség, amelyek szolgáltatásokat nyújtanak egyes ágazatokban, és ezeknek bevételük van, hiszen szolgáltatást nyújtanak illetékért, és ezt a szolgáltatást az Európai Unió gazdasága érdekében nyújtják. Tehát a bevételüket is figyelembe kell venni. Tehát nagy részt a gazdaság és az ipar által finanszírozott ügynökséget nem lehet ugyanúgy kezelni, mint egy olyan ügynökséget, amely teljesen más feladatok előtt áll, és nincsen bevétele. Egyéb, mint a költségvetés. Úgyhogy a költségvetések esetében, vagy a ügynökségek esetében ezt figyelembe kell venni. Esford kolléga az ügynökségekkel kapcsolatban a gyenge pontokra utalt, remélem, hogy úgy értette, mint én, az ön megközelítését is támogatom, főleg ami a költségvetés hatékonyságát illeti, hatásosságát illeti. Az önök által újra választott kormánynak üzenem, hogy nézzék meg a mezőgazdasági politika arra vonatkozó új számokat, ott nagyon nagy a hiba határ az elszámolásoknál, és a legtöbb hibát, vagy nagyon sok hibát Nagy-Britanniába vétenek az elszámolásoknál, úgyhogy ezt a házi feladatot a brit kormánynak mindenképpen meg kell, el kellene végezniük, és ezzel már hatékonyabb lenne a költségvetés. Köszönöm szépen! Georgieva asszonynak 11 óra 10, 11 óra 15-kör legkésebb el kell mennie. Még négyen szeretnének hozzászólni. Kérem, hogy mindenki nagyon röviden szóljanak hozzá, és még válaszolnia is kell a biztos asszonynak, Manka úr. Ďakujem, pán predseda. Mne bude stačiť minúta na, na moje vystúpenie. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy perc azt hiszem elég is lesz számomra. Nagyon pozitívnak tartom, hogy a költségvetés figyelembe veszi az Európai Unió prioritásait, valamint a jelenlegi kihívásokat. Ezért köszönettel tartozunk az alelnök asszonynak a komoly erőfeszítésekért, és 2015-16 minden bizonyal egy kulcsfontosságú év lesz ebből a szempontból. Szerintem van egy stratégia, amely gyakorlatilag a jelenlegi szakaszban öt év múlva problémát jelent, mert öt év múlva ugyanilyen helyzet áll elő. Tehát van egy stratégiájuk erre vonatkozóan azért, hogy ezt a helyzetet a kifizetetlen számlákkal a jövőben elkerüljük. Thank you. Uh, equally, I... Köszönöm szépen. Nagyon röviden fogok hozzászólni. Örülök annak, amit a kollégák előtte mondtak, egyetértek azzal, hogy örülök annak, hogy így mutatták be ezt a ezt a költségvetést, a, költs- a kifizetések rész, vagy a kifizetések részét is. Valóban az ördög a részletekben bújik meg. A szefsziről sokat beszéltünk, remélem, hogy a kutatás fejlesztésbe is, és be fogunk fektetni, és nem csak olyan területeken, ahol ennek később hozzáadott értéke van. Hármas fejezet. Ezzel kapcsolatban egy kérdésem van, mi a helyzet a marzsokkal? És amit a kollégák mondtak az ügynökségekről, azzal is egyetértek, tehát kicsit differenciáltabban kéne ezt a kérdést megvizsgálni. Elnök, köszönöm, Novakov úr. Köszönöm, elnök úr, csak röviden. Egyetértek az előttem szólókkal. A 2016-os költségvetés sokkal inkább eredményorientált, nem annyira a számadatok és a, és a százalékok a fontosak, ezért gratulálok. mert a számok mögött valójában emberek, emberi életek állnak, európai családok, és remélem, hogy tényleg növekedést hoz létre majd ez a költségvetés. A garanciáknak is örülök, illetve a ifjúsági garancia és nagyon kérdését is felkarolták, Ez azért fontos, mert több mint 7 millió olyan velem egykorú ember van, akinek nincs munkája Európában. Tiszen kollégájával remélem, hogy megfelelően együtt fog működni, és a tagállamokat is bevonják ebbe a munkába. Ennek a pénzre szükség van a fiatalok körében. Még egy dolog. Amikor újraolvastam a prezentációt, akkor az a benyomásom alakult ki, hogy kis dolgokra eh, keveset költünk, nagy dolgokra pedig sokat, ezért köszönet. És köszönöm, hogy ellátogatott idő. Elnök, köszönöm. Holmájer asszony az utolsó hozzászóló. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony, tisztelt kollégák, őszinte leszek, ha már röviden kell fogalmaznom, de akkor legalább egyértelműen fogok fogalmazni. Az a benyomásom, az az érzésem, hogy többet rejt el ez a dokumentum, mint amennyit megmutat nekünk. Korábban már voltak olyan prezentációk, amikor a különböző fejezetek egyértelműen felvonultatták azt, hogy mi a mínusz, mi a plusz, mely területeket milyen területeken kell csökkentésre számítanunk, hol számíthatunk növekedésre, de azt hiszem, hogy most több a megválaszolatlan kérdés, mint a megválaszolt kérdés. És sok kérdésem volna, mint ahogyan azokat Gájer kollega is megfogalmazta, például az ügynökségek, ott keveset fordít rájuk a bizottság az ügynökségeknél. Végre nagyobb lépések szükségesek, például ami a személyzeti cseréket illeti, vagy a bizottság esetében nagyon sok összeget fordítanak bizonyos területekre, jobb lenne egyfajta egyensúlyt teremteni. Azon esetekben például, ahol a feladatok is meg sokszorozottak, láthattuk már a múltban is, ahogyan azt tegnap is elmondtuk, hogy a cselekvés terén nem vagyunk elég következetesek, ez pedig problémákat jelent a polgárok előtt. Aztán, ami a programok elindítását illeti, a legutóbbi költségvetési tárgyalás során is egyértelműen kijelentettük, hogy a programok elindítását nem szabad késleltetni, most pedig egy két éves késést látunk, 2016 végéig indítjuk el ezeket a programokat. Hát így nem meglepő, hogy a kifizetések és az előirányzatok között óriási a hézak, ha egyszer két évet kell várni arra, hogy elindíthassunk egy programot, akkor nyilván ott nincsenek kiadások sem addig. Éppen ezért attól tartok, tisztelt Ártúj úr, hogy két év múlva itt fogunk ülni, és akkor még nagyobb lesz a hézag a kifizetések és az előirányzatok között, és ahogyan azt Manka kollega is elmondta, néhány év múlva akkor további problémánk keletkezik. Egy kicsit bizalmatlan vagyok, mert elég áttekinthetetlen ez az anyag, amit, amit megkaptunk. Vagy ö, csökkentjük a kötelezettségvállásokat, vagy friss pénzt találunk az a benyomásom, hogy egy kicsit folytatódik ez a játszma, csak éppen ügyesebben tálalják. Nem baj, nem baj. Hát végezetül, végeredményben majd úgyis megállapítjuk, hogy mi húzódik meg a számok mögött. Az az igazság, hogy ebből a prezentációból számomra több most a kérdés, mint ahány választ eddig kaptunk az adatokból. Nincs csoda megoldás a kifizetésekre, amikor az MFF-ről e szavazunk, és a kifizetés és a, köt, a, elő, és a kötelezettségvállalások között több mint 50 milliárd a, a különbség, akkor a többi az rall lesz. Biztos asszony. Ön következik. Nagyon jó, pozitív, konstruktív véleményeket hallottunk először. Igen, köszönöm szépen még több alkalmunk lesz arra, hogy beszélgessünk erről a témáról. Az ördög igenis a részletekben van, de a részletekről még fogunk egyeztetni. Szeretném, hogyha írásban is megkapnám a kérdéseket, illetve a kérdésekre írásban, amit megkaptam most, írásban fogok válaszolni, hogy egyértelmű legyen. Hadd reagáljak általánosságban azokra a felvetésekre, amik ma a parlamenttől hallottam. Egy. Nagyon fontos számunkra az, hogy a nagy dolgokban nagyot lépjünk, és a kevésbé fontosabb dolgokban kevésbé jelentősen lépjünk föl. Ez nem egyszerű, tehát meg kell nézni, hogy mik a negatív prioritások, több évtized után, amikor erre nem kerül sor, nem egyszerű ezt megtenni. De egy dolog vezérel minket, ez pedig az, hogy az európai polgárokat szolgáljuk. Ez a feladatunk. Hogy tehetünk többet az európaiakért, főleg azokért, akiknek az élete sokban tőlünk függ, mert nincs munkájuk, mert komoly problémáik vannak, mert nagyszerű kutatók, akiknek kiváló ötleteik vannak, és és inkább fölülnek egy repülőre, hogy elhagyják az Európai Uniót. Erre kell felhasználni tehát a költségvetés, ez egy kis költségvetés, de lehet erőteljes. Lehet ez a farok, ami csóválja a kutyát nem egy nap alatt kell ezt a munkát befejezni, nem egy költségvetésen múlik, de mindenképpen ezen kell munkálkodni. Konkrét kérdéseket is kaptam, ezekre szeretnék most válaszolni. Egy a marzsok. A marzsoknak értelme van, ez egyfajta puffer zóna, a kiigazítást teszik lehetővé. Az FC-vel kapcsolatban azt hiszem, hogy nyilvánvalóvá tettük, hogy ami a 2014-es marzsok állása világos lett, ezt azonnal bevetettük, hogy a két, azonnal bevetettük, hogy a két program státuszát meg, meg támogassuk. A parlamentet nem nagyon kell ösztönözni ezek, az ilyen típusú döntésekre, de a tanácsnak igen, a tanácsot igenis kell ösztönözni. Azt hiszem, hogy jobban lehet használni a marzsolat, és hogyha látjuk, hogy ez működőképes, az annál inkább segít minket. Az MFF szempontjából kicsit korán van, de annyira azért nem. Tehát már most is ajánljuk önöknek azt, hogy gondolkozzanak el ezen. Hogy a tárgyalásoknak milyen vége lesz, ezt nem tudom, de elég konstruktív szellemben folynak, és remélem, hogy jó megállapodás születik majd. De a Juncker terv Számunkra nem a kutatás és innováció ellenlábasa, vagy nem összeférhetetlen azzal, vagy nem a Connecting Europe Facility vel összeférhetetlen entitásként gondolunk, gondolunk erre. Nem, éppen az a Juncker terv célja, hogy a beruházásokat támogassa az infrastruktúrában, a digitális piacon, a digitális gazdaságban. Az ifjúsági munkanélküliségről is szólt egy kérdés. Beszélhetünk erről egyáltalán, hogyha nincsenek előirányzat, vagy elő, elkötelezettségek? Igen, szerintem igen. Egyértelműen döntöttünk, hogy a kötelezettségvállalásokat előre kell hozni. Én a saját nevemet is adtam ehhez egy nagyon fontos előfinanszírozási eszközt fogadtunk el, szokatlanul magas ez, szerintem nagyon is rá kell lépni a gázpedálra, gyorsan kell lépnünk, és tudjuk, hogy lesz egy lesz egy félidejű felülvizsgálat, és akkor pont a másokat kell felhasználni. És a, hogyha továbbra is kritikus helyzetben lesz a fiatalok munkanélkülisége, a, a középtávú felülvizsgálat kor akkor még jobban rálépünk a gázpedálra. De értem, és láthatják önök is, hogy számomra is 2015-ös költségvetés tervezetben az az egyik prioritás. Aztán a zöldítés. Elnézést, hogy erről nem beszéltem. Miért is alakult ez így? Azért, mert eh, nem volt rá idő, de a költségvetés 20% a zöldítésről szól, és a eh, klímaváltozásról. Én egyébként úgy gondolom, hogy több mint 20%-ot kéne erre szánni, mert nagyon fontos ez a gazdaság miatt is, a jövők miatt is. Ralok kérdése. Mindent megteszünk azért, hogy jobban megértsük a ralok működését, illetve hogy a fenntarthatóságot meg tudjuk valósítani. Van egy 10 milliárdos különbség, ez mit is jelent? Hogyha a kezdődő új programokat jól menedzseljük, és többen kérdezték, hogy ez miért tart ilyen sokáig, hát tudjuk, hogy a pénz 80%-ának a 80%-ot közösen költjük el, tehát közös a felelősség a tagállamokkal, és kettőn áll a vásár, ez néha nem könnyű. De folytatjuk azt, amit eddig tettünk, a kifizetések és a, és az elkötelez, és a kötelezettségvállalatok tervezésében. Ártó úrnak egyébként igaza van. Megnézzük, hogy hogyan alakulnak a dolgok és adott ponton föl kell tenni a kérdést, hogy mindezt fenntarthatóan tudjuk-e folytatni. Az egyik ilyen időpont a félidős felővizsgálat, a következő ilyen időpont a következő MFF felőkészítése. De hogyha jól menedzseljük mindezt, akkor azt hiszem, hogy meg tudjuk oldani. A szakértőink szeretnének együttműködni a tagállamokkal, erről kaptam egy észrevételt is, de a tagállamoknak is tudniuk kell, hogy mi is az ő oldalunkon állunk, és nem csak azt kérjük tőlük, hogy küldjék be az adatokat, hanem hogy prudens módon kezeljék a különböző alapokat, programokat. Az ügynökségek kérdése következő. Itt van egy gond. Komolyan kell venni ezt a dolgot, és meg is kell komolyan beszélni. És az ügynökségekről szóló intézményközi csoport meg is teszi ezt. De hadd mondjak valamit. amikor a különböző sunset záradékok kérdését vizsgáljuk, akkor mit mondhatunk el az ügynökségekről? Hát ez nem jelent még meg. Ilyen még nincs. Azt hiszem volt egy olyan eset, amikor úgy gondoltuk, hogy az ügynökség már beteljesítette a misszióját, de de hogyha megfelteszik a kérdést, hogy működik ez az ügynökség, még akkor azt kell mondjam, hogy igen. Az ügynökségek többféle munkát végeznek, különböző féle módon, de azt gondolom, hogy a dolgokat elemezni kell, értelmezni kell, és aztán ezt tettek kell, hogy kövessék. Úgyhogy figyeljünk oda arra is, hogy mit hozunk létre. Mindenféle dolgot hozunk létre, és hogyha ezeket létrehozzuk, akkor azok bizony sokáig megmaradnak, még akkor is, hogyha már beteljesítették a céljukat. A teljesítmény jelzőkről én azt gondolom, hogy amikor jók ezek a jelzőszámok, azok a mutatók, és ezeket megfelelően, fegyelmezetten, szigorúan alkalmazzuk, akkor el tudjuk dönteni, hogy mit kell fejleszteni, mit kell megszüntetni. És ehhez kell ragaszkodni, ehhez a módszerhez, ami politikai szempontból nem könnyű, de erre van szükség. Elnök, Hát ez egy nagyon jó téma az intézményközi csoportnak. Igen. Tudják, hogy az elmúlt napokban sokat foglalkoztam ezzel, ezért keveredek bele ezekbe a vitákba, pedig csak keretet kellett volna ennek szabni. Még egy dolog, egy utolsó kérdésre válaszolnék. Rugalmassági eszközök, ezek mik? A globalizációs alap, az, a szolidaritási alap és a sürgősségi segély alap. Ezek a plafonok fölött vannak, így is foglalkozunk ezekkel, és kezeljük őket, és tudjuk, hogy a tanácssal, tanácssal nem egyezik meg a véleményünk. Ezek, de, ott, de ott van még a rugalmassági eszköz, a kontingencia mars, tehát van még három plusz ilyen eszköz, ezt a részletekben megtalálhatják. Ami pedig a term természeti erőforrásokat illeti, erről majd, erre majd válaszolunk írásban. Mindent részletesen meg lehet vizsgálni, közösen fogjuk ezt megtenni, illetve közös munka az is, hogy hogy a költségvetés megállja a helyét, és prudens módon tudjuk ezt alkalmazni. Van-e még valamit? Kifelejtettem, igen. Valaki azt mondta, hogy 2,2 milliárdos marzsunk még sose volt. Elmondanám, hogy 2008-ban 3 milliárd volt a marzs. Úgyhogy volt egyszer ilyen. Ami a marzsokat illeti, én nem nagyon szeretem a magas marzsokat, tehát ne legyen lárpórlár magas a mars, de hogyha kell, akkor legyen alkalommal, vagy lehetőség a kigazításra. És szerintem a középtávú felővizsgálaton ezt meg kell tárgyalnunk. De amit nem kell, hogy elveszítsünk, azt ne veszítsük el. Legalábbis ebből a filozófiából indulok ki. Még egyszer köszönet a sok időért, amik, amit nekünk szentelnek, és most igazán el kell mennem. Köszönöm szépen, kedves biztos asszony, ezt a kellemes eszmecserét. Meglátjuk, hogy a tanács hogyan fogadja ezt a költségvetés tervezetet, és az elkövetkezendő hetekben meghallgatjuk a tanács prioritásait. Ami az ifjúsági foglalkoztatási programot illeti, ez foglalkoztatja az európaiakat. A fiataloknak kell visszaadni a reményt, ehhez egy nagyon fontos mobilitási fellépésre van szükség. Az Erasmus program, az Erasmus Plus program, ezeket említeném. Köszönöm szépen a költségvetés, ez a költségvetés, ez kis költségvetés, ez ugyan csak egy 1 százalékos költségvetés, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell odafigyelnünk rá, de igen, és ez eh, nagyon fontos feladat, eh, hogy kevesebb pénzből sok mindent elérjünk. Nagyon ígéretes ez a költségvetés. Köszönöm. Merci, merci beaucoup. À ce soir. Bien, nous nous reverrons ce soir dans le trilogue sur Akkor eh, este folytatjuk az fc vel kapcsolatos háromoldalú egyeztetéssel. Remélhetőleg itt már sikerül majd eredményre jutni. Van-e egyéb kérdés? Nincs? A következő ülés június 8-án lesz, 19-től eh, 21 óráig Strasbourgban. Akkor lezárom az ülést.